országoktól, tehát a technológiai függésre gondolok itt. Az együttműködés, illetve a technológiai függőség csökkentése a legfontosabb jellemzői ennek a védelmi alapnak. Nagyon biztos vagyok abban, hogy ez az európai integráció egyik motorja lesz. Még mindig csak ipari együttműködésről beszélünk, se többről, se kevesebbről és szeretném még egyszer kiemelni azt, hogy a bizottság üdvözli ezt a megállapodást, amit a trilógus alatt sikerült elérni. Remélem, hogy holnap a szavazás kimenetele is kedvező lesz, és hadd köszönjem meg még egyszer mindenkinek, az előadónak, az árnyék előadóknak, és az ITRE szakbizottság elnökének, Buzek úrnak. Neki még nem köszöntem meg, tehát mindenkinek nagyon hálás vagyok a kemény munkájáért. Még egyszer elmondom, nem volt ez könnyű feladat, de azt gondolom, hogy a végeredmény kielégítő lett. Köszönöm szépen. Kétos komissári Bienkowska. Köszönjük a biztos asszonynak. És most pedig eh, megadjuk a szót ismét az előadónak, Krasnodebski úrnak. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon érdekes hozzászólásokat hallottunk a vitában és ez rámutatott arra, hogy a frakciók nem teljesen egyformán nézik ezeket a dolgokat, és a zöld frakció például ilyen. Itt a tagállamok között is vannak eltérések, vannak olyan tagállamok, amelyek hosszú időn át mindenféle nyomás nélkül éltek, de a nemrégiben csatlakozott tagállamok komoly fenyegetettségnek voltak kitéve, tehát hogyha nem tudjuk garantálni és biztosítani a szabadságot, akkor gyakorlatilag a jólétünk forog kockán. Szeretnék köszönetet mondani az osztrák, illetve a román elnökségnek is, különösen keményen dolgoztak, és a tárgyalások során komoly szakértelemről tettek tanúbizonyságot. A NATO-val való kapcsolatokról most nem kívánok szólni. Carlos sokat elmondott az alapról, de az, hogy itt a NATO garantálja a biztonságunkat, ezen nem fog semmi változni. Más országok, például Franciaország is a NATO keleti területén is fellép, ami pedig Lengyelországot illeti, ami régiónk, ami országaink és ezáltal korszerűsíthetik a fegyveriparukat, és a vállalkozások számára is lehetőséget teremtők, épp úgy, mint a kutatás-fejlesztés számára. Remélem, hogy ez az alap az egész Európai Unió számára egy potenciált fog kínálni. Én kérem, hogy a módosítókat vessék el, és az különböző módosítókat, amit most itt felsoroltam, utasítsuk el, mert számos ilyen módosító oka fogyott már. Ez a téma számomra nagyon fontos, hiszen ez egy komoly lehetőséget kíván, kínál az ipar, illetve az egész EU számára valamint a NATO megerősítését is lehetővé teszi, valamint a védelmi képességeinket is továbbfejleszthetjük, ami nagyon fontos, ezáltal jobban meg tudjuk védeni a civilizációnkat. Köszönöm szépen, előadó úr. Ezzel lezárjuk a vitát. A szavazás a holnap kerül sor. Folytatjuk a napirend következő témájával közös vita következik. A fedezett kötvények témájáról Bent Luke úr jelentéséről, illetve egy másik jelentéséről a fedezett kötvények és közfelügyeletük témájában. Luke úr, öné a szó elsőként négy perc. Elnök asszony, tisztelt hölgyek és urak! Minden tőkepiac számára nagyon fontos a biztonságos értékpapírok jelenléte. Sajnos azonban tudjuk, hogy a biztonságos értékpapírok nem mindig állnak rendelkezésre, és az értékpapírosítás sem jelent mindig teljes biztos, biztonságot. Azt hiszem, hogy teljesen világosá vált a pénzügyi válság kapcsán. Eh, az állami kötvények sem biztosítanak maximális biztonságot, és ezt legkésőbb az euró, illetve az állami, eh, államadóságok válsága kapcsán eh, ismerhettük fel. A jazalog hitel egy biztonságos eszköz, ez több mint 250 év létezik, és még soha nem fordult elő csőd. Itt egy olyan értékpapírról van szó, ami az egész Európa számára szükséges, az európai tőkepiacon meg kell, hogy jelenjen az úgynevezett fedezett kötvények, azonban viszonylag kevéssé fejlettek, alakultak még ki az Európai Unióban. Van néhány ország, ahol a jelzálók hitelezés sikeres hagyományokkal rendelkezik több száz éve. Más országok azonban kevés tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen, nem alakult ki a jelzálók hitelezés szabályozása sem. És most, hogy egy irányelv rendelettervezetről döntünk, ezen kívánunk változtatni. Az irányelv mert hát külön szeretném kiemelni, ugyanis ez egy lehetőséget kínál a az EU a tagállabai szabára, ahol ez a, az értékpapír forma most alakul ki, és a saját szabályozásokat, szabályozásokat az ilyen tapasztalatokkal rendelkező tagállamok megoszthatják másokkal. Itt komoly erőfeszítéseket fordítottunk a jogalkotásra, hogy a legjobb gyakorlatokat tudjuk megvalósítani. És itt különösen a fedezet, a biztosítékkal ellátott értékpapírok biztonságáról, minőségéről igyekszünk gondoskodni. Az irányelvet úgy alakítottuk ki, hogy két külön jelzálog hitelosztályt különböztetünk meg, az egyik esetében a tőkekövetelményt úgy határozzuk meg, hogy az kedvezőbb legyen, ugyanis ez alkotja az ilyen típusú értékpapírok 97%-át, ugyanakkor viszont egy növekedési piaci szegmens is, ahol új finanszírozási lehetőségeket kell kipróbálni, kialakítani, és ezeknek piaci részesedést biztosítani. Én úgy gondolom, hogy a jelzálók hitelezés nagyon hasznos eszköz lehet az egész EU számára, és az ilyen értékpapírok az EU-n kívül is forgalmazhatók lehetnének, ezáltal egyfajta nemzetközi standardot dolgozhatnánk ki és a befektetők bizalmát azzal nyerhetjük el, hogyha ezek a standardok kellően robusztusak. És a bizottság remélhetőleg egyfajta ekvivalencia szabályról is dönthet, hogy ezáltal a piacot megnyissuk minden érdeklődő előtt szerintem itt most egy komoly lépést teszünk a helyes irányban, és remélem, hogy a javaslat komoly támogatást kap majd holnap a szavazáskor, hiszen ez egy nagyon fontos értékpapír lehet az Európai Unió tőkepiacain. Köszönjük az előadónak, most pedig a bizottságot szólítom. Biankovska asszony parancsoljon. Covered bonds are stable. Szívesen a fedezett kötvények a finanszírozás hatékony forrásai. A válság alatt ezekhez fordultunk, amikor elapadtak az egyéb források, és egyes tagállamokban ezeket alig használják. A bizottság javaslata szeretné ezt a piacot fejleszteni, a nemzeti rendszerek jó gyakorlataira építve. Ez egy kulcsfontosságú építőköve a tőkepiacoknak, és egy páneurópai fedezett kötvénypiacot is szeretnénk létrehozni, amely a rágazdaságba öntene finanszírozást a már létező és jól működő piacok megzavarása nélkül. A fedezett kötvények kibocsátását az olyan tagállamokban is lehetővé tennék, ahol a piacok kevésbé fejlettek. Ezek a szabályok segítenek a bankoknak abban, hogy biztonságos és hatékony finanszírozást tudjanak elérni, és Ezeket utána vállalkozásoknak és háztartásoknak adhatják. Másfél milliárd eurót tenne ez ki évente. A szabályok, az elővigyázatossági szabályokat is meghatároznák a pénzügyi stabilitás érdekében. Az új keret két pilléren nyugszik, először is a fedezett kötvények közös definícióján, amely ezeknek az eszközöknek a jövőjét is leírja, és azokat a magas színvonalú eszközöket is lefekteti, amelyeket ehhez fel lehet használni. A másik pillér pedig a felügyelet és az európai fedezett kötvény név használatát is szabályozza. A preferenciális tőke bánásmódot is meghatározzuk a bankok által megvásárolt kötvények esetében. A trilógusok során alakult ki ez a megállapodás, és ez szerepel a bizonyság közleményében is. A likviditási fedezettséget delegált jogi aktussal hajlandó módosítani a bizottság. Ez a módosítás megoldja az átfedést a, az irányelvben szereplő likviditás puffer, illetve a meghatározott ráta között. Ennek értelmében eh, a holnapi szavazás előtt át fogjuk eh, adni ezt a módosítót a parlamentnek. Eh, köszönöm a parlamentnek a hozzájárulásukat ehhez a sikeres eredményhez, különösen Luke úrnak és az összes árnyék előadónak köszönöm ezt. A bizottság javaslatának a célja nagyrészt megmaradt a mostani változatban is a parlament tárgyalási csapatának és a tanácsával a jó együttműködésnek köszönhetően az új fedezetkötvény szabályok átültetését ezután már gyorsan el lehet kezdeni. Ez biztosítja majd, hogy ez a fontos finanszírozási forrás az összes tagállamban felhasználható lesz. Ezzel a munkahelyek teremtését és a növekedést is serkenteni tudjuk. Köszönöm szépen. Pani komisarz, teraz proszę o zabranie głosu przez pana Rosatiego. Köszönöm szépen, biztos asszony. Rozáti képviselő úr következik a néppárt részéről. Köszönöm szépen Tisztelt elnök úr! Biztos asszony! Két dokumentummal kapcsolatos ez az eszmecserénk, és új alapelvekre helyezik ezek a dokumentumok a tőkepiacok működését. A fedezett kötvények terület egy olyan vonatkozás, amely a tőkepiaci unió működését javítja, illetve abba az irányba mutat. Én azt gondolom, hogy sikerült jó kompromisszumot letárgyalni, illetve elérni. A fedezett kötvények fogalmat jól meghatározzák a dokumentumok, illetve megfogalmazzák azt is, hogy milyen kategóriák különböztethetők meg. Egyrészt különböző feltételeknek megfelelő fedezett kötvények, illetve a preferenciális, illetve elsőbségi kötvények kategória sajátos követelményekre támaszkodik. Az összevont eszközállományok kezelését, illetve az összevont likviditási puffereket is meghatározzák. 8%-os fedezettségi arány az előírás a hitelek esetében, és ennek köszönhetően a banki kötvények határozott, illetve színvonalas pénzügyi eszközé válhatnak, megfelelő garanciákkal a háttérben. Luke úr kiváló jelentéséhez gratulálok, és köszönöm a nagyszerű együttműködést a dokumentum összeállítása során. Az Európai Bizottságnak is köszönöm szépen a konstruktív részvételt. És minden kollégától azt kérem, hogy módosítások nélkül fogadják el a javaslatot. Elnök. Uh, Szent képviselő úr kapja meg a Szociáldemokrata frakció részéről a szót két percre. Az európai piac létrehozása a fedezett kötvények területén egy fontos folyamat 2017-ben indult saját kezdeményezésű állásfoglalás nyomán. Egy jogalkotási csomag lett az eredmény, amely most előttünk van az asztalon, és nem volt könnyű ezt kialakítani. Évszázadok során bevált pénzügyi instrumentumról van szó, számos nemzeti piacon ez már régóta működik. És a határon átnyúló tranzakcióknak a keretfeltételeit szabályozza. Kiemelt befektetési eszköz számos országban, de nálunk például Máltán egyáltalán nincsenek háttere, illetve múltja. Ezért kell egy megfelelő keret erre, hogy a tőkepiaci unió megvalósulhasson. Nem szabad egyen megoldásokkal kísérletezni. Gyakran ilyeneket javasolnak Brüsszelben, Strasbourgban. A nemzeti piacon sikeres eszközöket is tekintetbe kell venni a második modellt teljes mértékben támogatom. Évtizedek, évszázadok óta sikeres modellről van szó? Nem, de ezzel együtt bevezethető a progresszív konvergencia fokozatos közeledés jegyében a kihívásnak meg kell felelnünk, és az um, 2018-as ECON jelentésekben megfogalmazottak a szocialisták és demokraták számára fontos szempontok. Európai harmonizáció a célunk, illetve a befektetők, befektetések védelme. A jól működő tagállami fedezett kötvénypiacokat nem szeretnénk megzavarni. A prioritások nagyon örülök, hogy bekerültek a dokumentumba, és kérem, hogy fogadják el ennek nyomán a szavazás során. Köszönöm szépen. Az ECR részéről Marias képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Másfél perc. Elnök úr, Görögországban és Európában komoly szkepticizmus övezi az e fajta kötvényeket, az államkötvények kudarcot vallottak, és egyes helyeken be is tiltották. A görög állampolgárok, különösen a kis befektetők, a nyugdíjasok, akik állam, görög államkötvényeket vásároltak, majd a híres PSZ után az Eurogroup úgy döntött, aminek következtében az államkötvények árfolyama 50%-kal zuhant. Sokan még mindig hisznek az államkötvényekben, akik még a saját gyógyszereiket sem tudják kiváltani, vagy kórházba menni. Tehát ez a piac összeomlott, és komoly bizalmatlanság nyilvánul meg az ilyen kötvények iránt. Luke úr a jelentésben említi, hogy a szabályozással fokozottabb garanciákat akarunk teremteni, hogy ezek az értékpapírok biztonságosak legyenek, élvezzék a befektetők bizalmát, és ezáltal egy közös piac alakuljon ki a befektetők számára. Ugyanakkor viszont nem vagyok biztos benne, hogy ezek a garanciák hogy működnek majd, és hogyan tudjuk biztosítani, hogy ezek a kötvények se dőljenek be. Nem tudom, hogy ez a piac hogy működhet egy válság kapcsán, nem tudom, hogy túlélnék-e a válságot ezek a kötvények. Ennek köszönöm. Naktagál úr nincsen itt, úgyhogy Gerold úrnak adom meg a szót. Proszę bardzo. Euh, merci, monsieur le président. Euh, madame... Köszönöm, elnök úr, biztos asszony, előadó úr. Először is szeretném megköszönni az előadónak, hogy egy kiegyensúlyozott és pragmatikus megközelítést alkalmazott. Ami a fedezett kötvényeket illeti, ez egy olyan törekvésbe illeszkedik, amely a tőkepiacot szeretné megerősíteni. Nagyon fontos, hogy ne veszítsük szem elől azt a célt, amit itt kitűztünk magunknak. Itt alapvetően arról van szó, hogy támogassuk a gazdaságot. A bankoknak egy olyan finanszírozási forrást kínálunk, amely hosszú távú, és amely mellett megvalósíthatják a célokat. Ugyanakkor nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ne puhítsuk fel mindeközben a szabályozási kereteket. Először is ez nem gátolhatja azt, hogy az egyének és a vállalkozások jobban hozzáférjenek a finanszírozási forrásokhoz. Mert ez hosszú távon gátolná a sikerességet. A tárgyalások eredménye igen jelentős. Ez lehetővé teszi azoknak az országoknak, ahol eddig nem volt ilyen piac, mégis elkezdjék alkalmazni ezt az eszközt, ami a válság alatt is stabil volt, ahogy azt Luke úr is említette. Egy európai fedezett kötvény létrehozása már olyan gondolat, amelyről sokszor beszéltünk már. Mm, le is járt az időm, tehát szeretném mindenkinek megköszönni a jó együttműködést, és mindenkinek egy kellemes húsvét ünnepeket kívánok. Köszönjük szépen! Beresz képviselő következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, a nemzeti rendszerek minimális harmonizációs rendszere, ami az európai rendszert alapozná meg, ez igen pozitív, ez megerősíti a bankrendszert és hozzájárul a tőkepiaci unió elmélyítéséhez. A biztonságos kiskockázatú fedezett kötvények nehéz piaci környezetben érkeznek. 2008-ban például a pénzügyi válság alatt ezek nagyon hasznosak voltak. Az egyes nemzeti piac feltételei mindenhol mások. Franciaországban például különböző fedezeti eszközöket lehet belevonni a lakáshitelek esetében. Németországban, Spanyolországban, Dániában és Olaszországban szintén a jó gyakorlatokból inspirálódtak, és így alakulhat ki egy valóban európai rendszer. Biztosítani kellene a piacnak az egészséges fejlődését, ami a tőke határokon átnyúló hatékony kihelyezését teszi lehetővé, és megvédi a befektetőket, és még a pénzügyi válság idején is forrás nyújt. Köszönöm szépen. Nyilván niestety chętnych na Köszönöm szépen. Nem látok catch the eye felszólalási lehetőséget kérőket, úgyhogy biztos asszony, öné a szó. Tisztelt képviselők, nagyon köszönöm az észrevételeket, illetve a hozzászólásokat. Úgy tűnik széles körű egyetértés övezi az új szabályokat. Az unión belüli és azon kívüli befektetők örömmel üdvözlik ezeket a szigorú normákat, amelyek a fedezett kötvényterületet szabályozzák, illetve a felügyeletet biztosítják. A prudenciális kiegyensúlyozott megközelítés, illetve a felülvizsgált a következő években egy kiszámítható rendszert jelent. Számítok a parlament támogatására, a finanszírozás még fontosabb forrásává válnak majd a fedezett kötvények. Nagyon köszönöm az előadónk, árnyék előadóknak Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig a zárszó eh, Luke úré előadóként. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a vitát. Minden árnyék jelentéstevőnek eh, köszönet, és külön köszönöm a bizottság munkáját. Nagyon jól együtt tudtunk működni a jogalkotási munka során. Mint ahogy a vita során eh, már elején már elmondtam, két megjegyzést szeretnék csak tenni. Az első a frakcióban ülő kollégámra reagálva Marias úrnak intézem. Nyilván a kötvények visszafizetését biztosítani kell, és előfordult Görögországban, hogy egyes kötvényeket nem lehetett visszafizetni. Ezek bankok által kibocsátott kötvények voltak, Éppen ezért fontos, hogy olyan értékpapírokkal biztosítsuk egy fedezeti eszköz pullal ezeket a kötvényeket, ami biztosítja a likviditásokat és a megfelelő hitel minőséget reálértéken vagy más követelmények alapján kell ezt biztosítani. Minden esetre ez egy messzre mutató kérdés, ami a görög államhazatás állapotát is illeti. Nagyon fontos, hogy ne zavarjuk meg a jól működő piacokat, erre kell törekednünk, és arra is törekszünk, hogy ezáltal az irányelv által a megfelelő jó gyakorlatot is elterjesszük. Minden jó lehetőséggel élni kell, a rossz gyakorlatokat pedig vissza kell szorítani. Itt a harmonizációra törekszünk, és szerintem jól sikerült az esetleges tévedéseket elkerülni. A minőséget hangsúlyozzuk, és egyes tagállamok számára egyfajta nyomást is kívánunk gyakorolni, hogy megfeleljenek ezeknek a követelményeknek. Reméljük, hogy ezek a kötvények elterjednek az egész Európai Unióban, és ez egy jó út lesz a jövőre nézvést. Kończymy tę wspólną debatę, zamykam ją a Ezzel lezárhatjuk a vitát, és holnap lesz a szavazás. Köszönöm mindenkinek! A következő napirendi pontra térünk át. Ez szóbeli választ igénylő kérdés. A tanáccsal és a bizottsággal való tárgyalásról, az Európai Parlament vizsgálati jogáról. Hauregi Atondo. Ez egy nem annyira egy szóbeli kérdés így a ciklus végén, hanem inkább egy panasztétel, amit szeretnénk a tanács és a bizottság irányába kifejezni. És azért panaszkodunk erről, mert nincsen valódi együttműködés, nincsen intézményi együttműködés a tanács, a bizottság és a parlament között. És ez véleményem szerint nagyon súlyos probléma. Szeretném először is emlékeztetni önöket a tényekre, de először is a 226-os cikkre utalnék vissza a Lisszaboni szerződésből, amely az Európai Parlamentnek megadta a jogalkotás kezdeményezésének lehetőségét, illetve azt, hogy vizsgálati jogunk is van. Az Európai Parlament csak két területen a választási törvényel kapcsolatban, illetve a vizsgáló bizottságok esetében kezdeményezhet ezt 2009-ben elfogadták, és három évvel később, 2012-ben David Martin, az előadó, elkezdte ezekről a tárgyalásokat, és 2014-ben első olvasatban sikerült végre ezt elfogadni. A bizottság és a tanács egyetértésével. Amikor engem előadónak neveztek ki ennek a ciklusnak az elején, 2015-ben, akkor elkezdtem tárgyalni, próbálni a tanácsra és a bizottsággal egy olyan szövegről, amelyet mind a három intézmény elfogadna. És itt kezdődik az én politikai panaszkodásom, tisztelt képviselők, nem voltunk képesek elérni azt, hogy a tanács és a bizottság összeüljön a parlamenttel, és egy intézményi trilógus keretében észszerű politikai párbeszédet tudjunk folytatni, és jóváhagyjunk egy olyan szöveget, amely egy olyan rendeletet határozott volna meg, amely megadja megfelelő vizsgálati jogokat az Európai Parlamentnek. Nagyon sok munkadokumentum készült, nagyon sokszor tanúsítottuk a rugalmasságunkat a bizottság irányába, de ők mindig azt kérték tőlünk, hogy írjunk egy új szöveget. Végül megtettük ezt is, kilenc hónap tárgyalás után a jogi szolgálatok találkoztak itt a három intézmény részéről, és a technikai munka végén sikerült egy új szöveget készítenünk, ezt non-papernek neveztük, ezt elküldtük a két másik intézménynek, és egy levéllel reagáltak, amelyben jogi kifogásokat emeltek, illetve egyéb aggályokról szóltak, és végül mindig csak egy eljárási választ adtak, és ez azt jelentette, hogy ők nem fogadták el a mi álláspontunkat. És én erről akarok én most itt panaszt tenni, hogy a tanács és a bizottság nem volt hajlandó tárgyalni velünk, leértékeltek minket és megaláztak minket. Ez az én őszinte véleményem, és nagyon csalódottnak érzem magam. Négy évet dolgoztam az AFKO szakbizottsággal, Hübner elnök asszonyon és másokkal együtt próbáltunk tárgyalni, de ez sikertelen volt ez nem csak egy eljárásjogi probléma, ez nem csak egy politikai probléma, hogy ezek a tárgyalások nem történtek meg. Az alapvető probléma itt az, hogy a bizottság és a tanács nem fogadja el, hogy vizsgáló bizottságokat alakíthassunk itt a parlamentben, amelyek utána kényelmetlen vizsgálatot végezhetnének akár a tagállamok, akár a bizottság tagjai, akár a tagállami kormányok számára kényelmetlenek lehetnének ezek a bizottságok. Alapvetően én azt látom, hogy itt félelem uralkodik, hogy esetleg tanukat hívunk be a bizottság vagy a kormányok részéről, és azért félnek ettől, mert nem fogadják el, hogy a parlament olyan nagy jogkörrel rendelkezzen, mint a vizsgálóbizottság, de ez egy modern parlamentben elengedhetetlen. A 21. században nem észszerű az, hogy ennek a parlamentnek ne legyen joga a vizsgálathoz, amit pedig a Lisszaboni szerződés már megállapított. Hogyha esetleg a jogállamiság sérült, vagy más probléma történt, akkor hogy lehet, hogy nem indíthatunk vizsgálatot, amikor mi vagyunk a közvetlen képviselői a polgároknak? Hogyan lehet az, hogy nem tudjuk feltárni a tényeket? Képviselő hölgyek és urak, fogadjunk el egy olyan állásfoglalást, ami keményen fogalmaz, de megalapozott. Szükség van erre. Ezt szeretném mondani. Ezt a parlament elnökének is át fogjuk adni, megkérjük őt, hogy forduljon a tagállamokhoz, a tanácsüléseken, és ezt át fogjuk adni a csúcsjelölteknek is, hogy tudják, hogy ez a politikai probléma fennáll. És az új elnökség, amely néhány nap múlva majd feláll, meg kell, hogy birkozzon ezzel a problémával, mert ez az asztalon van, és létfontosságú, hogy ezt kezeljük. Az Európai Parlamentnek azzá kell válnia, amivé válnia kell az európai népek képviselőjévé. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most az Alkotmányügyi Bizottság nevében Hübner asszonynak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, minden korszerű parlament felelősséget vállal az intézkedéseiért. Gondoljunk csak a kergemarha kóra, vagy a dízelgétre, és egyéb e, fellépésekre. Nagyon fontos a parlament vizsgálati joga. Elhangzott, hogy a tanács, illetve a tagállamok megakadályozzák a parlamenti javaslatok elfogadását, és a parlamenti alternatívákat, aggodalmakat figyelmen kívül hagyják. Ez azt jelenti, hogy a különleges 226-os EUMS által létrehozott eljárási rendelkezéseket is félre söprik. A tanács, a parlament kiinduló javaslatát úgy állította össze, hogy már is megfeleljen a tanács elképzeléseinek. Ez elfogadhatatlan. A tanács, illetve a bizottság hogyan reagálna egy olyan helyzetre, amelyben a tanács nem, illetve a parlament nem lenne hajlandó az MFF alaprendelkezéseiről sem vitát nyitni, hogyha nem ért egyet a bizottsági javaslata. Ez nem egyeztethető össze a tisztességes együttműködés elvével. És valamennyien tiszteletben kell, hogy tartsuk egymás intézményeit. A parlamenti jogköröket is tiszteletben kell tartani az intézmények között egyensúly érdekében. A bizottság és a tanács is meg kell, hogy értse ezt az elrendezést. Még hogyha nem is sikerül mindenben megállapodni, erre kell kísérletet tenni, és sajnos a tagállamok itt nem tettek eleget a kötelezettségének. Köszönöm. Köszönöm. Csamba úr Következik a tanácsképviselet. Tisztelt elnök úr, képviselőrak, biztos asszony, a mandátum vége felé időszerű beszélni erről nagyon fontos gyakorlatról, és áttekinteni, hogy mik voltak a múltbeli események. A tanács mindig is egyetértett azzal, hogy a vizsgálati jog nagyon fontos eszköz, hiszen a parlament gyakorol politikai ellenőrzést, és biztosítja a demokrácia és a jogállamiság érvényesülését a szerződés szerint. 2011 óta a tanács egy sor javaslatot nagyon konstruktív szellemben vizsgált, és a komoly együttműködés szellemében. Jól ismert, hogy a Martin jelentés komoly jogi és administratív agályokat vetett fel a bizottságban és a tanácsban a 226-os cikk tekintetében. És a vizsgálati bizottságok hatáskörének kiterjesztésére vonatkozott a az erőfeszítések ellenére, hogy közelítsük az álláspontokat, például a két intézmény jogi szolgálata között számos megbeszélésre került sor, történtek előrelépések, és bizonyos felvizsgálatok nem eredményezték a legbonyolultabb jogi kérdések megoldását, és Hübner asszonynak október 25-én egy levelet küldtünk, mi szerint a tanács üdvözölte a Tondo úr non-paperét, hogy a politikai párbeszédet újraélesszük az intézmények között. A 2014-es jelentés azonban a tanács bizonyos agályra választ ad, viszont nem minden megoldásra ad választ, ami az intézményeket illeti. A non-paper számos rendelkezést tartalmaz, ami komoly jogi és politikai agályokat teremt. Összességében a tanács álláspontja nem változott a jelentés óta, és konkrétabban megemlíteném, a nem hivatalos, hivatásos személyek szankcionálásának kérdését. Az ilyen személyek például tanúként történő meghallgatását, akiknek nincs szerepük az EU-s jog végrehajtásában, a nem megfelelés esetén. Végezetül pedig, ami szankciókra vonatkozó rendelkezést említeném, itt a, emlékeztették arra, hogy a büntetőjog nemzeti hatáskör. Most nem kívánnék további részletekbe bocsátkozni, hiszen nyilvánvalóan mindenki ismeri a tanács ezzel kapcsolatos agályait. A levelben ezt már meg is említettük. És az román elnökség továbbra is kész megvitatni a lehetséges megoldásokat, számos informális kapcsolatfelvételre is szól, sor került Xavier úrral, illetve Hübner asszonyjal. És a tanács nyitott, hogy konstruktív párbeszédet folytasson a parlamenttel, hogy előre tudjunk lépni ebben a nagyon bonyolult jogi és politikai dossziéban. Az eddig elért eredmények alapján tehát mi elkötelezettek vagyunk, és hiszünk az őszinte és komoly együttműködésben. Köszönöm szépen, és a biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd ragadjam meg ezt az alkalmat, hogy elmondjam a bizottság álláspontját az Európai Parlament vizsgálati jogával kapcsolatban. Míg Természetesen a parlament joga, hogy ezt a folyamatot elindítsa, a bizottság és a tanács jóváhagyása is szükséges ehhez. A Lisszaboni szerződés jóváhagyása óta az Európai Parlament számos javaslatot tett a rendelet szövegére. A legutóbbi ilyen non-papert áprilisban az Alkotmányos Ügyek Bizottsága megfelelőnek találta és átadta a bizottságnak. Úgy gondoljuk, hogy ez pontosabb jogi feltételeket tartalmaz, és nagyon sokban javult a korábbiakhoz képest. Például, ami a vizsgálóbizottság felállítását illeti, az eljárási szabályok a vizsgálatra vonatkozóan, vagy a központi kapcsolattartó pontok felállítására vonatkozó szabályok. Az új javaslat a természetes személyek védelmére is utal, a személyes adatok védelmére az Európai Unió által, és az Európai Parlament és az Európai Bizottság szerepét is jobban körvonalazza. Ugyanakkor a non-paper még mindig tartalmaz néhány jogi és intézményi szempontból aggályos pontot, ami 2012 óta fennáll. A legfontosabbak ezek közül a szankciók, hogyha valaki nem felel meg a rendelet előírásainak, a vizsgálati módszerek a vizsgálóbizottság kezében lennének például a biztosok és korábbi biztosok meghallgatása, tisztviselők, korábbi tisztviselők meghallgatása, természetes személyek meghallgatása, illetve a helyszíni vizsgálat. Ami pedig a jogorvoslatot illeti, hogyha a rendelet előírásait megszegi a vizsgálóbizottság, vagy annak tagjai és tisztviselői, vagy az Európai Parlament más alkalmazottai megszegik ezt, illetve az a legutolsó rendelkezések, amelyek a parlamentnek szabad kezet adnak a vizsgálóbizottság felfüggesztésére, hogyha eközben egy bírósági eljárás is folyamatban van. Ezen aggályok ellenére szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság továbbra is hajlandó és elkötelezett a konstruktív háromoldalú megbeszélésekre, és szeretnénk megfelelő megoldásokat találni az eltérő nézőpontokra. A vizsgálati jog jövőbeli szabályozásának biztosítania kell az Európai Parlament számára azt a megfelelő eszközt, amely az intézményi eh, hatáskörét eh, kiteljesíti, és ehhez megfelelő jogi keretet biztosít. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Villand úr lenne a következő hozzászóló, de nem látom, hogy a teremben lenne. Úgyhogy az ALD nev, nevében a kolléganő kapsz. Gracias, presidente. Señor Csempa. Köszönöm, elnök úr. Úgy tűnik, hogy még mindig nem hallgattak meg minket. Már elmondtuk ezt. Újra és újra elmondtuk, ahogy Hauregi úr mondta, hiányzik az igazi együttműködés. Ezek közül semmi nem volt valódi együttműködés. Ebben a parlamentben hiányoztak a kapacitásaink a teljes ciklus alatt ahhoz, hogy jobban tudjunk eljárni a Panama Papers, vagy a Dieselgate, vagy akár a terrorizmussal kapcsolatos ügyekben. Azért, mert önök ezt a lehetőséget el akarták venni tőlünk. Ha Hauregi úrnak van tárgyalási jogköre, azt mégsem bontakoztathatta ki önök miatt. Én most úgy mondom a dolgokat, ahogy azok valójában vannak. 25 éve működik a parlament egy olyan határozat alapján, ami már elavult már nem az 1995-ös parlamentben ülünk. Szükségünk van azokra a lehetőségekre, amelyeket önök nem akarnak nekünk megadni, a legkülönbözőbb indokokra hivatkozva. És önök tévednek. Mert elvesztjük a hitelességünket, mert szükségünk van arra, hogy a vizsgálati jogunkat, vizsgálati jogunkkal élni tudjunk. Ez nem is igazságos. Nem helyén való, hogy az olyan testvérintézmények, mint a tanács és a bizottság megkötik az Európai Parlament kezét, ami 500 millió európait képvisel, és amelyet közvetlenül választottak meg ebbe a házba. Amikor betöltjük a funkciónkat, akkor azok közé tartozik a vizsgálat is, és ezt most nem tudjuk betölteni. Ez igazságtalan. Hauregi úr öt évig dolgozott, ahogy Danuta Hübner, az Alkotmányos Ügyek Bizottságának az elnöke, és az AFKO szakbizottság is dolgozott ezen. Én vagyok az... Én csak azt tudom mondani, hogy köszönöm Hauregi úrnak a munkáját, de önök részéről nem volt meg az elvárható gondosság. Megtiszteltetés, hogy Hauregi úrral dolgozhattam, és hogy 30 éve ismerem őt. Köszönöm. Dziękuję bardzo. Przekroczyła Pani trochę czas, ale nie ma, nie widzę Pana Scholz. Köszönöm szépen. Kicsit hosszabban szólt, mint a megadott idő. Scholz urat nem látom, úgyhogy Diane James képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Hogyha bizonyítékra van szükség arra, hogy az Európai Parlament csak áldemokráciát folytat, akkor itt áll előttünk a bizonyíték. Hogyha érdemi munkát akarunk végezni, akkor a képviselők kollégák, a megválasztott képviselők vizsgálati jogkört kell, hogy élvezzenek, és kell, hogy tudják képviselni a választóikat. A vizsgálati jognak valódi joghatása kell legyen, máskülönben semmi értelme, illetve bábbá válik az ülésterem, a parlament egésze a bizottság, illetve a tanács irányítása alatt. Ezt nem engedhetjük meg. Engem ez zavar, de nem lep az meg, hogy a bizottság, illetve a tanács átláthatatlan módon működik. Félretolja az Európai Parlamentet. Hogyha azon töprengenek, hogy az euroszkeptikusok, illetve a populisták miért triumfálnak, akkor ez az ok. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most pospisil úr kapja meg másfél perccel szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Nagyon szomorú vagyok a bizottság, a tanács meglátását hallgatva, mert az elsődleges jog egyértelmű lehetőséget biztosít számunkra a vizsgálat jogkörét megteremtve. És ez ugyan rendelkezésünkre áll, de nincs végrehajtást biztosító rendelet, ami kár, illetve szégyen, és ami pedig a tanács konkrét magatartását illeti, hogyan lehetséges ez? Nagyon elszomorít. Én elvárom a tagállamoktól demokratikus megválasztott képviselőként, hogy tegyenek eleget a parlament igényeinek, tartsák tiszteletben a jogköreit, hiszen közvetlenül mi képviseljük az európai polgárokat, illetve egyértelmű jogköröket ad számunkra az elsőleges jog. Sajnos a bizottság, illetve a tanács korlátozza lehetőségeinket, illetve jogköreinket. Hogyha ez máshol következne be, akkor érthető lenne, és érthető is harmadik országok esetében, hogy ott lábbal tiporják a jogosítványokat, a jogköröket. Itt viszont a saját házunk táján merül fel a probléma. Tehát kérem, hogy gondolják ezt végig, mert ez valóban rontja a hírnevünket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még egy ember a Kesdiáj nevében, Máriász úr kapszott. Tisztelt elnök úr! Az egyik alapvető funkciója egy parlamentnek a jogalkotási munka, parlamenti felügyelet, illetve a vizsgálati parlamenti szakbizottságok. A demokratikus parlamentek ezek által végzik a munkájukat. Ennek a parlamentnek a joga, hogy megvizsgálja az ügyeket hogy vizsgáló bizottságokat hozzon létre, világosan az elsődleges jogalkotás része. Tehát kéne, hogy legyen lehetőségünk arra, hogy ezeket a lehetőségeket gyakoroljuk, és hogyha nincsenek vizsgáló bizottságaink, és mondjuk olyan botrányok alakul, a, törnek ki, mint a LuxLeaks, a Dieselgate, vagy más, és a parlament nem tesz semmit, akkor a hitelessége csökken, problémák merülnek fel az állampolgáraival való kapcsolatában. Ezért akarjuk gyakorolni a jogainkat, és ezért gondoljuk azt, hogy a tanács álláspontja nem járul hozzá a helyzet megoldásához. Elnök, köszönöm szépen, látom Solc urat is. Megadom neki a szót a frakciója nevében másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos. Azzal szeretném kezdeni, hogy mindenképpen támogatom azt, hogy a parlament bírósághoz forduljon, e, panaszt kell benyújtanunk. Úgy gondolom, hogy kötelezettségünk ezt tenni, hiszen mi vagyunk az Európai Polgárok Parlamentje, és az ők, nekik joguk van ahhoz, hogy erős parlamenttel rendelkezzenek, és a tanácsi halogató taktika aláássa, aláaknázza az erőfeszítéseinket. Hogyha az Európai Parlament mi lenne azzal a gond, hogyha lehetne meghallgatásokat tartani, meghallgatni az embereket, az érintetteket, esetleg szankciókat bevetni, ha erre szükség van. A bizottság saját magát védi, ahelyett, hogy végrehajtaná az alapszerződéseket, igazándiból alkukat köt a tanácssal. Mit gondolnak mégis arról, hogy mit fognak gondolni a polgárok mindenről? ha nem mutatjuk meg a dokumentációt a parlamenti vizsgálóbizottságnak, akkor mit akarnak mégis elrejteni? Milyen, mit titkolni valójuk van? Köszönöm szépen, tisztelt biztos hogy önnek adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen képviselők valamennyi megjegyzésükért. Hagy ismételjem el újra, hogy a bizottság nagy jelentőséget tulajdonít a parlament szerepének, mind a politikai kontroll, mind a felülvizsgálat szempontjából. Ez tudja biztosítani azt, hogy a polgárokat aggasztó kérdések az EU-s törvények alkalmazása kapcsán nem sikadnak el. A bizottság elismeri az intézmények által elvégzett munkát eddig, és a non-paper mindenképpen előrelépést jelent az eddigi javaslatokhoz képest. Ugyanakkor a bizottság továbbra is úgy gondolja, hogy a legutóbbi nem hivatalos javaslatban számos jogi és intézményi aggály van jogorvoslattal kapcsolatban például. A bizottság elismeri azt, hogy szükség van arra, hogy megfelelő eszköz álljon a rendelkezésre amely tiszteletben tartja az különböző intézmények feladatkörét, és a tagállamok jogai természetesen ugyancsak fontos háromoldalú tárgyalásokat folytatni, hogy megfelelő megoldást találjunk a még fennálló aggályokra. Reméljük, hogy az előrelépése sor kerül ebben a rendkívül politikai, rendkívül érzékeny témakörben. Köszönöm Köszönöm, Csiampa úrnak adom meg az. Szeretnék köszönetet mondani minden felszólalnak az álláspontok tisztázásáért. Hogy mondjam el, hogy a román és az előző soros elnökségek is nyíltan részt vettek ezekben az eszmecserékben és esetleges érdeklődésünket, esetleges érdekünk volt, ahogy láttuk, hogy mindenki számára megfelelő megadást találjunk. Sajnos a jelenlegi körülmények között világos, hogy sajnos a jelen parlamenti ciklusban már nem lehet ezt a dossziét lezárni. De hagy erősítse meg még egyszer a tanácsnak azt a szándékat, hogy folyamatosan munkában, munkakapcsolatban szeretnénk maradni eh, az európai parlamenti eh, eh, munkatársaink, az európai parlamenttel a májusi választásokat követően is, annak érdekében, hogy minden fél tudja, hogy mik a jogaik és a követ, kötelezettségeik. Szeretnék Atondó úrnak köszöntet mondani jelentőstétőként bízok kiváló munkájáért, és azért, hogy úgy gondolom sikerült sokat javítani a korábbi jelentésen e, e, igen fontos dosszié e, kapcsán. Köszönöm szépen még egyszer, ez az utolsó e, felszólása volt a, e, a soros elnökségnek, és ezért szeretnék e, mindenkinek köszönetet mondani még egyszer, és biztosíthatjuk önöket arról, hogy az európai intézmények között együttműködés továbbra is működni fog. Románin. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés volt a román soros elnökséget együttműködni. Ezzel lezárom a vitát. Egy eh, állásfoglalási tervezetet kaptam az AFKOR részéről, a szavazásra holnap kerül sor. A következő napi rendi pont a e, José Manuel Fernández és Gualtieri képviselők jelentése az Invest EU-val kapcsolatban. Az első felszólaló természetesen a jelentéstevő Fernández úr. Önél szó. Obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar a Comissão. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottságnak, a mindenkinek, aki együtt dolgozott ezen a jelentésen, az Investeu program létrehozásán, és Roberto Gualtierinek, a társelőadónak is szeretnék köszönetet mondani, valamint különösen Otmar Karasznak, aki a beruházási tervvel kapcsolatban az Európai Unió 2020 utáni időszakára vonatkozóan már sokat dolgozott, ezt a Juncker tervnéven ismerjük. Köszönetet mondok az árnyék előadónak is, és az Európai Parlament személyzetének, valamint a Költségvetési Szakbizottság titkárságának. 2020 és 27 között új beruházási terv lesz, ami a 14 jelenlegi pénzügyi eszköz fogja egy tető alá hozni. Ez bizonyos egyszerűsítést is jelent, de ugyanakkor eléggé ambíciózusnak tűnik, és éppen ezért szeretne az Európai Parlament az összehozott 14 pénzügyi eszközből, most amikor egyet csinálunk, egy olyan garanciát, amivel 40.8 milliárd eurót különítünk el erre a célra, hogy garantálni tudjuk az alap működését. És szeretnénk 700 milliót mobilizálni ezen program segítségével. Ezt a több éves pénzügyi keretbe belekalkuláltuk. Szeretném elégedettségemet kifejezni az ideiglenes megállapodással kapcsolatban. Még várjuk az MFF-ről szóló következő tárgyalások hatását erre. Ez az InvestEU program négy fő ablakkal rendelkezik. Az egyik a fenntartható infrastruktúra kérdése, a másik a kis- és középvállalkozások, a kutatás és az innováció, a harmadik, a negyedik pedig a szociális célok ablaka. Az Európai Uniónak biztosítania kell, hogy a beruházási különbségek az országok és a régiók között, a pénzügyi piacokhoz való hozzáférések közötti különbség az országok között a jövőben szűnjön meg. És ezért csökkenteni kell a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférések nehézségét. Ez az eszköz azt kérje a tagállamoktól, hogy álljanak készen egy újdonságra, egy innovációra. Ez a tagállamok része. Ez egy kiegészítő önkéntes rész, de ez segítheti azokat a tagállamokat, amelyeknek vannak olyan nemzeti bankjai, amelyek már is szeretnének ezen egy gyengeségek ellen fellépni. Nagyon pozitív választ kaptunk a javaslatainkra, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy a versenyt, a növekedést és a magas színvonalú munkahelyek teremtését elő tudtuk segíteni. Végül ezen pénzügyi eszköz irányításáról szeretnék szólni. Lesz egy tanácsadó testülete,